Elnök úr, tisztelt képviselők! Melegen üdvözlöm a politikai kötelezettségvállalást és a kemény munkát, az illetékes bizottság és a többi szakbizottság munkáját, és Lope Kontán előadó asszonynak köszönöm, hogy ilyen gyorsan elkészítette a parlament jelentését. Sokat minden lehetőt megtett azért, hogy ez a jogalkotási dosszié hamarosan tárgyalás sok tárgya legyen az intézmények között. Az európai szociális jogok pillére és az európai szemesz rendszer összekapcsolását jelenti, majd ez az új jogszabály, ez nagyobb értéket fog jelenteni a végfelhasználók, a polgárok számára. Segít korszerűsíteni a munkaerőpiacot, javítani az egészségügyi ellátásokat, a leginkább rászorulókat tudjuk segíteni, és általában is az Európai Unió szociális dimenzióját tudjuk majd erősíteni. Az ESA Plus ilyen módon szociálisabb Európát segít létrehozni. A parlament sok módosítót nyújtott be, ezek közül nagyon sokat üdvözlök, amelyek hasznos kiegészítések vagy módosítások. Néhány módosító indítványa kapcsolatban azért még habozóállás pontra helyetkeztünk, hiszen itt figyelembe kell venni a költségvetési lehetőségeket. Van egy módosító, ami a eh, nemzeti eh, borítékokat eh, a mi javaslatunkhoz képest úgy alakítaná át, hogy ez sokkal kevésbé rugalmasá tenné az alapot. A változnak a szociális szükségletek. Tudjuk, hogy mindig a valósághoz kell igazodnunk, reagálnunk kell tudni konkrét kihívásokra, problémákra, amelyekkel szembesülnek a tagállamok, és amelyeket az európai szemeszter folyamatában is meghatározunk. Az a plusz javaslat szándéka az, hogy az összes változással tekintettel legyünk. Örülök annak, hogy az alapok fúzióját végül is üdvözli a parlament. De kihangsúlyoznám, hogy rugalmasságra van szükség. A fix százalékos arányok újbóli bevezetése a támogatásokkal kapcsolatban nehezebbé tenni azt, hogy lehessen reagálni az új kihívásokra. Végül, de nem utolsó sorban a parlament és különösen az ENVI szakbizottság az ESA plusz egészségügyi célkitűzéseihez tesz komoly hozzájárulást. Fontos, hogy az egészségügyi program egy külön instrumentumként maradjon meg. Tiszteletben tartjuk a parlament véleményét ugyan, de a bizottság meg van győződve arról, hogy a programok közötti jobb koherenciát akkor lehet maximalizálni, hogyha az egészségügyi ágat külön tartjuk. Az ESA plusz nem csak a, továbbra is támogatást fog adni az egészségügyben dolgozóknak, és ahol ez fontos, biztosítja azt, hogy a minden szociális kiadás kapcsán tekintetbe lehessen venni az egészségügy szempontjait és költségekkel kapcsolatos szükségleteit. Köszönöm szépen, biztos asszony! Ezzel megnyitom a vitát. Klanik Morán asszony, a Költségvetési Bizottság. Köszönöm, biztos úr, biztos asszony, kedves kollégák, az ESSA plusz helyes, igazságos, hatékony eszközöket szolgáltat az Európai Szociális Európa számára, amit mi szociáldemokraták már több éve támogatunk a Költségvetési Szakbizottság jelentése. Termész, véleménye természetesen támogatja ezt a jelentést, de három prioritást szeretnék kiemelni az alapot illetően. A leginkább rászorulók alapja, illetve a munkanélküliség elleni alap és az ifjúsági garancia szintén itt van. Az élelmiszerbank kezdeményezése, az NGO-k kezdeményezése, a szociális kirekesztés elleni harc, és fontos az egyensúly az így összeolvasztott alap, és a rugalmasság szempontjainak figyelembe vételével. Nagyon fontos küzdeni a foglalkoztatás és szociális szakbizottságon belül ezekért a célokért, és Benefej kollégának köszönetet mondok, aki ezt a harcot lefolytatta az ellenállás ellenére azon politikai erők részéről, akik el akarták velünk hitetni, hogy progresszív szellemiségűek az eszet támogatni kell most a tanácsnak kell döntenie arról, hogy a lehető legnagyobb számú személy számára ez hozzáférhetővé váljon. Elnök, elnézést, de a hozzászólás ideje lejárt. Tehát egy kicsit késő van már, éppen ezért leintettem. Georg Pirinski képviselője szó. És kérem, tartsa a felszólalási időt. Köszönöm. A KONT szakbizottság meg van győződve róla, hogy az ESA plusz közös menedzseléssel sokkal többet érhet el majd. És elérheti a politikai céljainkat, amelyek a szociálisabb Európát jelenti, hiszen a szociális jogok európai pillérét is szeretnék megvalósítani és ezen politikai célkitűzésekkel az ESA plusz számos konkrét célkitűzést is támogat majd, az első ezek között a minőségi, fenntartható munkahelyekhez való hozzáférés. Az Európai Unióban minden munkakeresőt támogatni kell. Elsősorban a fiatalokat, az inaktív embereket és a hosszú távú munkanélkülieket, Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Bresso képviselőasszony. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Jó magam is csak néhány pontot emelnék ki a véleményből, amelyet a regionális politikai szakbizottság készített. Szeretném kiemelni, hogy a bizottság által javasolt szöveg Get, illetően a parlament szövegében jobban elismerjük a régiók fontos szerepét, a pénzforrásokat kezelő hatóságoként is. Így jobban el lehet érni a javaslatát, a kitűzött célokat, és megfelelő koordinációt lehet biztosítani az ESZA plusz és a széles körül kohéziós és regionális politika között. Örülök a bizottság azon szándékának is, hogy a normatív keretet egyszerűsíteni óhatja, és szerintem a szinergia és a koordináció az ESZA plusz és más alapok között fontos javítási tényező. A bizottsági javaslata létrehozza a kapcsolatot az európai szemeszter és az ország specifikus ajánlások között, illetve az ESZA plusz beruházásai között. Ugyanakkor itt nagyobb rugalmasságra van szükség a forrásokat kezelő hatóságok esetében, akár tagállami, akár regionális szinten, hogy azonosítsák, hol van szükség beruházásokra, illetve hol lehet jobb kapcsolatot kiépíteni az európai szemeszter és a kohéziós politika között, és ez még erőteljesebb szociális dimenziót nyerhet. Köszönöm szépen. A következő felszólaló, a Kamerefert. Köszönöm szépen. A társadalmi érvényesülés az Európai Unióban még nem teljes, hiszen a képzés még nagyon sok helyen a szülők pénztárcájának a függvénye. Ez pedig nem áll meg az Erasmus programunknál, hanem tovább megy, tovább mutat. Éppen ezért nagyon örülök, hogy itt a parlamentben megállapodhattunk abban, hogy az Erasmus-t jobb lehetőségekkel látjuk el, és hogy az ESA pluszba is szinergiát teremtsünk az Európai Szociális Alap és az Erasmus között hátrányos helyzetű tanulókat kell segíteni, hogy felkészítsük őket a mobilitásra, és hogy növeljük határokon átnyúló tanulási lehetőségeiket. Ez nagyon fontos, hiszen a képzés, az oktatás az egyik legfontosabb eszköz, hogy áttörjük a szegénység korlátait. És igazából a külföldi tapasztalatok ma már a tanulási folyamat részét képzik. Igenis örülök annak, hogy a tagállamok élnek ezzel a lehetőséggel, és hogy a képzés kérdése mindenhol előkelő helyen van a napirenden. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most mindenkit megkérek még egyszer, hogy tartsa magát az időhöz. És az S&D tagok jobban kiújtják az idejüket, mint a többiek. Most pedig gonosz képviselő kap szót. De a Libe Bizottság nevében. Igen, tisztelt biztos asszony. Nagyon fontos volt a Libe szakbizottságban, hogy az ESA plusz védjen embereket, képesítsen embereket és munkahelyekhez juttassa őket. Nagyon fontos, hogy befogadó jellegű legyen, és kerülje a diszkriminációt, hiszen így lehet mindenki számára elérni a jobb kilátásokat. És itt most uh, itt az ideje, hogy közösen lépjünk fel a diszkrimináció és a kirekesztés ellen. Azt szerettük volna elérni, hogy az alap segítségével a társadalmunk fenntartható társadalom legyen. És Éppen ezért hoztuk létre 2013-ban az Európai Szociális Alap Pluszt. Most ő szeretnék köszönetet mondani Lope Fontanyé asszonynak, de Benifei asszonynak is a kiváló együttműködésért. Tartottam magam az időhöz. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. És ez egy nagyon dicséretes dolog volt. Most pedig a FAM szakbizottság nevében Kozlovska Rajevics asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyék előadóknak, hiszen nagyon hatékony munkát végeztek. Ez az alap, csökkenteni szeretné, illetve megszüntetni szeretné a szegénységet és a nagyobb szociális befogadást tűzte zászlajára. Mi több módosítót is bemutattunk, amelyek a nők és férfiak egyenlőségét szorgalmazzák. A probléma a két nem között, például a munkaerőpiacon látható, hiszen eléggé sok nő nem tud dolgozni, mert nincs a gyerekeknek bölcsödei, óvodai férdőhely. Ez egy akadály, és ezt az akadályt pedig eh, le kell küzdenünk, megfelelő megoldást kell találnunk. Ez a kérdés összefügg eh, az egészséggel is, eh, a nők egészségével és a nőknek nyújtott segítséggel. Nagyon fontos az, hogy fellépjünk a diszkrimináció ellen, erre több forrás szálljunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazából csak a szocialisták lépik túl az idejüket, megkérem őket, hogy ne tegyék. Most a néppárt nevében Kásza úr. Köszönöm szépen. A szociális kérdésekkel kapcsolatban több európai szintű megoldásra van szükség. A szociális kihívásokra ilyen módon kell választ adni. A szociális alapok ezt a feladatot látják el, de tovább intézkedésekre van szükség a társadalom igényeivel összhangban. Különösen olyan esetekben, hogyha munkahelyeket, az európai emberek életpályáját érintik a kihívások. A szociális alap is segít az embereknek, hogy munkát találjanak, és segítik az oktatás területén az előrelépést, európai versenyképességet is erősítik ezek az intézkedések. Az Európai Szociális Alap a már eddig elért sikerekre épít, és négy alapot olvasztunk össze a mostani intézkedés kapcsán, hogy jobban lehessen az összes program színegi hatásait együttesen érvényesíteni. A kohézió erősítése növelni fogja a versenyképességünket is, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szociális ágazatban is erősítsük az együttműködést, ezt ezt a célt követtük ez a jelentéssel is. Köszönöm szépen az SND nevében Benefej úr. Köszönöm elnök úr, köszönöm eh, Fontanyi kollégának azt a remek együttműködést. A szociális alap alapvető feladat az, hogy hitelesen átalakítsa a szociális jogok európai pillérét eh, konkrét források, amelyek hasznosak az európai polgárok mindennapi életéhez. Ezért büszke vagyok ahhoz, hogy arra, hogy módosítóimmal hozzájárultam az Európai Bizottság szövegének megerősítéséhez, konkrét javításokkal a munka, a képzés, a szegénység és szociális kirekesztés elleni küzdelemben. A az ifjúsági garancia volumen növekedett, valamint az új digitális készségekre szent források. Aztán a szociális befogadás és az lakosság megsegítését szent források. Úgy szintén a fogyatékkal élőket is segítjük, az eh, képzést, oktatást esetükben. Végre társfinanszírozhat ez az alap eh, jövedelemtámogatást, így az inkluziós jövedelem támogatást, amit Olaszországban nemrég vezettek be. Aztán itt van az innovációs szociális eh, forrás, ezt régóta kértük, hogy a regionális önkormányzatok, helyi önkormányzatok ehhez közvetlenül hozzáférhessenek, és így integráció innovációs programokat tudjanak helyi szinten finanszírozni. Több éves harc után bevezettünk egy új programot, a gyermekek garanciáját, és ez lehetővé teszi a kedvezőtlen helyzetű gyermekek szemére, hogy közvetlenül hozzáférhessenek az alapvető szolgáltatások, az egészségügy, oktatás és minőségi gyermekmegőrzési intézmények, valamint a megfelelő táplálkozási lehetőségekhez. A mi szövegünk ambiciózus, megfelel az Európai Parlament szerepének, amely az emberek jogait helyezi középpontba, így helyreállíthatjuk az európai projektbe vetett bizalmat. Köszönöm ezt a dinamikus megszólalást. Most pedig Hoc képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Ez az új Európai Szociális Alap Plusz. Ez egy megerősített európai dimenziót jelent. Ez mindenek előtt beruházás az emberi erőforrásokba. Azt szeretnénk, hogyha a jelenlegi munkavállalók a modern világban is megállnak a helyüket, ahol a globalizáció nehezíti az életüket. Az is jó lenne, hogyha a munkanélküliek helyzetei javulna, a, az előttük álló kívásokat jobban meg tudnák oldani. Azt hiszem, hogy nem nyomatékosítjuk eléggé azokat a kérdéseket, amelyek a fiatalok jobb perspektíváira irányulnak, vagy a kisebbségek helyzetére, mint a romák, vagy ott van a mikrovállalatok megsegítése úgy szintén. Arra is szükség van, hogy erősítsük a tagállamok részvételét a megosztott irányításban. Mindez a kohéziót szolgálja. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az ALDE frakció nevében Szelimovics képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönetet mondok az előadónak, a társelőadónak a kitűnő munkáért. Ez a dosszié az EU egyik legfontosabb finanszírozási eszköze. Itt az emberekbe investálunk, erősítjük a szociális kohéziót, a szociális méltányosságot, erősítjük a versenyképességet hasonlóan. Ennek eh, a dossziénak, témának a itt össze kell hangolni az európai szemeszter célkitűzéseivel. Örülök annak, hogy eh, sikerül nagyobb hangsúlyt eh, adni a szociális gazdaságnak, a digitális készségeknek, a eh, gyerekkori fejlesztésnek, a gondozásnak. Az fiatalok munkanélküliségét nek a problémáját is megpróbáljuk enyhíteni. Válságok mindig valószínűen jelentkezhetnek, és hogyha ezeket sikeresen akarjuk leküzdeni, szükség van ilyen eszközökre. Ami a legnagyobb feladat az az, hogy segítsük a bevándorlók hosszú távú integrációját Európában. Ezek az emberek már itt vannak, akár tetszik, akár nem, bármilyen megoldási javaslata is legyen bárkinek. Az országoknak kapacitása, pénzre van szüksége ahhoz, hogy elvégezzék a bevándorlók európai társadalmakba történő integrációjának a feladatát, és én örülök annak, hogy ez sikerülni fog. Több támogatást kell adni az egyedülálló szülőknek, és a mainál hatékonyabb módon kell felhasználni a forrásokat. Erősíteni kell az oktatást. Ez a dosszié nem fog csodát okozni, mint ahogy semmilyen más jogszabály sem, de hozzá fog járulni ahhoz, hogy a következő ciklusban erősödjön Európa. Köszönöm szépen. Most pedig az zöldek képviseletében Renke asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, biztos asszony. A szociális társadalmi egyenlőtlenség az EU legnagyobb problémája. A Brexit referendum is rámutatott arra, hogy egyre többen élnek Európában, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem mindenütt, akiknek a sok a szociális problémája, és ezzel nem foglalkoztunk eléggé a szolidaritást, nem a szolidaritástól kell megválni, és az Európai Uniótól, mint a britek, hanem meg kell próbálni a társadalmi egyenlősek enyhítésén dolgozni. Az Európai Szociális Alap az egyik ilyen eszköz hogyha az energiaszegénység ellen küzdünk, és a szociális kirekesztés ellen akarunk küzdeni, ez egy jó eszköz. Az Európai Parlament ezzel a javaslattal bebizonyította, hogy igenis felvállalja azt, hogy küzdjön az egyenlőtlenségek ellen. A tagállamok is készek kell, hogy mutatkozzanak erre, mert ha ezt nem teszik, megveszélyeztetik az Európai Unió jövőjét. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE képviseletében Koneva asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. A strukturális alapokkal kapcsolatos tárgyalásokat nem kell a magas költségek miatt, nem szabad a magas költségek miatt negligálnunk, vagy akarunk közös Európát vagy sem. A következő programozási eh, ciklusban azonban eh, a tervek szerint eh, kevesebb pénz áll majd rendelkezésre, holott a kihívások egyre nagyobbak, az idősödés problémája, azután a migráció és a szegénység is nagyon sok pénzbe kerül. Európának végre szociálisabb arculatot kell kialakítania magának. Mert ha ez nem így történik, akkor az emberek egyre dühösebbek lesznek, ez Európa felbomlását is okozhatja. Kötelező célkitűzéseket kell a szociális szférában is megalkotni, ugyanúgy, mint a gazdaságban. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel meghallgattuk az összes politikai frakció képviselőjét. Most saját nevükben kapnak szót a képviselők. Hetman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagy örömmel láttam a bizottság javaslatát az új ESA plusz rendeletre vonatkozóan. Sok egymás kiegészítő instrument dátum összeolvasztásával hatékonyabbá válhat eh, az az eh, eszköz. 11 részletesebb célkitűzést tartalmaz ez a csomag az oktatással, a munkaerőpiacsal, és sok más területtel kapcsolatban. A régiók szerepe is egyre fontosabbá válik a régiók nem csak kedvezményezettek, vagy olyan intézmények, amelyek kezelik az ESA pluszt, hanem mindenek előtt az ott élő embereket képviselik, és a legtöbb politikai frakció képviselőjéhez hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a tanácssal folytatott tárgyalások után minél gyorsabban el kell, hogy fogadjuk ezt a e, dossziét. Jongérius asszony. Köszönöm. A szegénység méreg a nemzeteink számára. Európában minden ötödik ember szembenéz a szegénység veszélyével. Szegény gyerekekből szegény felnőttek lesznek, és ezek a szegény felnőttek soha nem tudják majd leküzdeni azt a hátrányt, amit a születésük óta hordoznak magukkal, az hátrányt az, az egészségük, a munkavégzési lehetőségük, reskedőségeik szempontjából. És szociáldemokraták számára ez a legfontosabb az új gyerek garancia, amit a parlament akart, és 5,9 milliárdot fordíthatunk majd ennek a szociális méretánytalanságnak az enyhítésére. A gyermek szegénység az egész unió számára egy nagyon súlyos probléma, és ennek a megoldásához járul hozzá nagy mértékben ez a jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszól López Permijo képviselőszony. Mindenek előtt gratulálni szeretnék az alaphoz, az alap céljaihoz, hogy előmozdítsuk a munkahelyteremtést. Azonban egy ilyen eszközt javítani is lehet, és pedig úgy, hogy több pénzre van szükség egy ilyen alaphoz, miután rengeteg európai dolgozó bizonytalan munkavégzési formákban van, egyre többen lesznek munkanélküliek, tehát rájuk is koncentrálni kell. Prioritásokat kell szabnunk a szociális párbeszéd tekintetében, és elő kell mozdítani a képzést, továbbképzést, és szinergiákat kell létrehozni a többi alappal. Ez egy jó dolog, és racionalizálni, észszerűsíteni, egyszerűsíteni kell az alapot. Az Európai Unióban vannak strukturális problémák, és ezeket például az Európai Szemeszterről olvasoljuk. Ribeiro képviselő. Köszönöm szépen. Biztos asszony, kollégák, biztos vagyok benne, hogy az ESA Plus erősíteni fogja az Európai Parlament szerepét is. És erősíteni fogja a szociális pillért. Azonban mindenképpen egyszerűsíteni kell a programot a hozzáférhetőség tekintetében, és második tekintetében pedig legyünk igényesek az alapok elosztásánál, hogy az európaiak igazi szükségleteiből induljunk ki, és ne a pártok propagandájából. Hiszen eh, elég gyakran földrajzi akadálya is vannak a hozzáféréshez. Ezen kívül garantálni kell, hogy a szociális fejlődés növekedjen. Garantáljuk a fiataloknak a képzést, hogy megfelelő munkahelyhez jussanak. Nagyon fontos például a vidékfejlesztés is. Itt különféle gazdasági esélyek vannak, és az ESSA plusz Nak nem szabad elfelejteni, hogy létezik a régiók Európája is, és hogy óriási szakadékok vannak régiók között. És itt különféle válaszokat kell adnunk. Köszönöm szépen. Blinkevics jut a képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen. A szegénység az egész Európai Uniót érinti. Éppen ezért a szociális Európára van szükségünk. Az európai szociális jogok európai pillérét érvényre kell juttatni. Tehát a nemek közötti egyenlőségért harcolunk, a szegénység ellen lépünk fel, és ezeket a célokat szociálpolitikai eszközökkel érhetjük el. Az ESA plusz egy harmadát a szociális befogadásra és a szegénység elleni harcra kell szánni. Az SND frakció 6 milliárd eurót szeretne gyermek garanciára szánni, hogy csökkentsük az óriási gyermekszegénységet Európában. Nagyon fontos az, hogy az idősebb nők szegénységét is figyelembe vegyük, hiszen a nők nyugdíja átlagban 40%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Ezen kívül a család és a munkahely összeegyeztethetése is fontos. Köszönöm szépen. Detjen képviselő. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt asszony. De csak is, amit felfoghatunk, átélhetünk, csak is azt támogatjuk. Az ESA Plus olyan projekteket finanszíroz egész Európában, amelyek Európát több ezer ember számára élhetőbbé teszik. Itt elsősorban gazdaságilag kevésbé fejlett régiókra gondolok, ahol az emberek felteszik a kérdést, hogy mit ad nekünk Európa. Az ESA pedig egy megfelelő válasz erre. Európa az emberek beruházba továbbképzés, szociális biztonság, a társadalomban, munkaerőpiacra történő újrabetagozás nagyon fontos, és ezt mind az ESZA-ból finanszírozzák. Európa nem hagyja egyedül az embereket a szerkezetváltásnál. Ma a szegénység még sajnálatos módon örökletes. De ez megelőzhető, hiszen a gyerekeknek szociális jogokat is kell adni. Azoknak a gyerekeknek, akiket fenyeget a szegénység, igenis ingyenes könyveket, ingyenes étkezést kell biztosítani. És hogyha a szülők pénze nem elég a kirándulásra, akkor igenis azt is finanszírozzuk. Lejárt az ideje, sajnálom. Evelyn Régner képviselőasszony. Egy perc. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt biztos asszony. Pénzre van szükségünk, hogy a fiatalok munkanélkülisége ellen fellépjük. Arra van szükségünk, hogy a fiataloknak perspektívát nyújtsunk Európában. És Európában minden gyereknek legyen fűtött szobája. Minden gyereknek joga van az iskolai képzéshez. Tehát egy finanszírozott gyermekgaranciára van szükségünk. Azzal a célkitűzéssel, hogy minden gyermek részesüljön az ingyenes ellátásból mindenkinek legyen jó lakása és megfelelő tápláléka. Ez pedig azt jelenti, hogy az ESSA plusz nem megnyírbálandó, hanem bővítendő. Igenis, szükségünk van erre a pénzre, és nem ünnepi beszédeket kell tartanunk, hogy mit akarunk tenni, hanem itt az Európai Unióban azt kell tenni, amire ténylegesen szükség van. Köszönöm szépen. Most Három másodpercet ajándékozott nekünk. Most eh, Jecka asszony kezdi a kecstiájt. Köszönöm, elnök úr. Ami az ESZA pluszt illeti, mindenek előtt a hatékonyságra kell gondolnunk az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódva a finanszírozást a kulcskészségek, így a digitális készségek fejlesztésére kell fordítani, ez nagyon fontos lesz a következő években. Gazdaságunk ugyanis gyorsan változik, új készségekre van tehát szükség. Ezen alap forrásait arra kell fordítani, hogy javítsuk a munkavaró készségeit azok szemre is, akik éppen belépnek a munkaerő piacra. Jobban előre kell látni a munkaerőpiacon bekövetkező változásokat. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, egyetértek vele abban, hogy az alap nak javítani kell a foglalkoztatási perspektívákat a legrászorultabbak körében. Az önfoglalkoztatási formára is gondolni kell, a fiatalokra nagy figyelmet kell fordítani, különösen azokra, akik sem iskolában nem járnak, sem munkájuk nincs. Elnök, köszönöm. Most pedig Vard egy percben. A tartós munkanélküliek sok támogatást veszítenek el a Brexit után, hiszen az Európai Szociális Alap mintegy 500 milliós támogatást folyósított. 40 ifjúsági szervezet létezik Angliában, és az ő becsléseik szerint, hogyha összeszámítjuk az ESA és az EFRA támogatásainak az elvesztését, az évi 160 millió fontos veszteség lesz a Brexit után. Az EU tagjaként a fiatalok jelentős EU támogatást kaptak, és ők ará, őket aránytalanul sújtják a megszorítások. 637 milliósval csökkentették a fiataloknak nyújtott támogatásokat. A szociális, az Európai Szociális Alap nélkül a tartós minkanélkülőek nagyon sok támogatást veszítenek el. Mintegy 21 ezer fiatal maradna az életüket segítő támogatás nélkül. Liverpool az EU-ban való maradás mellett szavazott. Az elnök félbeszakítja a beszélőt, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Maria úr, a gazdaságpolitikai megszorítások miatt az Európai Unióban sok millió a szegény és a munkanélküli. A szociális alap plusz a pénzügyi támogatással különböző intézkedéseket, beavatkozásokat lehet, tesz lehetővé, például a szegénység elleni küzdelem egyében, amely nagy méreteket öltött. A tartós munkanélküliségen is lehet segíteni ilyen támogatásokkal. Ugyanakkor azonban biztosítani kell a azt is, hogy a képzés, továbbképzési lehetőségeket is igénybe vegyék a fiatalok és a munkanélküliek, hogy így alkalmazkodjani tudjanak a munkaerőpiaci változó körülményekhez. Ez a, a szociális alap plusz nagyon sok területen javíthatja a helyzetet. És úgy gondolom, hogy nem csak a foglalkoztatás területén. Köszönöm. Clemente López ez a javaslat annak szerkezete és célkitűzései azon fellépésekkel, amelyeket magában foglal, az európai szemeszter alá van rendelve. Vannak elégséges források, van itt feltételhez kötés, a bizottság kívánalmainak megfelelően. Hasonló ez az InvestEU alaphoz. Portugáliában, országomban azt óhajtjuk, hogy megosztott irányítás legyen, az ingyenes általános minőségi közszolgáltatásokat óhatjuk az egészségügy és az oktatás területén. Az alapot tehát arra kell fordítani, hogy a szociális kihívásoknak meg tudjunk felelni, munkahelyeket teremtvén, és olyan stratégiákat kialakítván, amelyek a szegénység elleni küzdelemre irányulnak. Aztán növelni kell az alapköltségvetését, hogy nagyobb legyen ennek hatása. Nagyon köszönöm, hogy betartotta a rendelkezésre álló időt. jó asszony. Köszönöm, elnök úr. Az a véleményem, hogy ez az új rendelet az Európai Szociális Alapról segít majd abban, hogy hatékonyabban lehessen felhasználni a forrásokat. Különböző célkitűzéseket tudunk összehozni, kombinálni, új célkitűzéseket tudunk meghatározni, csökken az adminisztrációs teher. Az európai szemeszterhez való hozzákapcsolást is jó gondolatnak tartom, így jobban tudjuk alakálni a forrásokat olyan területre, ahol ezekre a pénzekre a legnagyobb szükség van. A társadalmi-gazdasági különbséget, egyenlőtlenségeket jobban fogjuk tudni leküzdeni. A nagyobb rugalmasságot is biztosít majd az új eh, rendelet. Jelenleg nagyon sok minden függ a kontextustól. Cseh köztársaság továbbra is nagyobb támogatást tud adni majd gyerekeknek és fiataloknak. Köszönöm szépen, Kanyecsna asszony. Köszönöm. Kedves kollégák, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Az európai társadalmakban még mindig sok a szociális kihívás, mint 100 millió embert fenyeget a szegénység kockázata. A cseh köztársaságban is sokan vannak, akik például el vannak adósodva, vagy akiknek a vagyonát a lakását elvesztette nem csak az életkörülmények eh, kapcsán eh, kerülhetnek nehéz élethelyzetbe az emberek, más eh, típusú nyomások, veszélyek is fenyegetik az embereket, a foglalkoztatás, az egészség, a közszolgáltatások, a szociális kirekesztés kapcsán is. A legjobb beruházás mindig az emberekbe eszközölt befektetés, és az emberek megérdemlik azt, hogy optimális körülmények között élessék az életüket. Elnök, köszönöm szépen, Szefária úr. Parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok eh, Fontany asszonynak, aki remek munkát vége, végzett. Az össze eh, nagyon fontos volt az európai konstrukcióban. Láthatjuk most a különböző kihívásokat, az előregedő népességet, eh, egyre több gondozásra, egészségügyi ellátásra van szükség ezen személyek esetében, ugyanakkor több éves politikára van szükség, amely kiegészíti a fentieket. Az egészségügy szerepe az ESSA pluszban, ez a 413 millió euró az ESSA plusz keretéből kifejezi ezt. Tehát itt javítani kell a minőségi fenntartható szolgáltatásokhoz való hozzáférést, amely szolgáltatások kiterjednek a családi ellátószolgálatokra is. Azt is biztosítani kell, hogy egyetlen polgár se maradjon ki a fejlődésből. Evropska unija lahko ostane konkurenčno. Renate Thompson. Az Európai Unió csak akkor tud versenyképes maradni globálisan is, hogyha tovább nő a foglalkoztatás és erősödik a e, szociális inklúzió. A digitális e, területen vannak nagy hiányosságok, és az oktatási rendszerek, valamint a munkaerő piac összekapcsolásában is még e, számos hiányosságot fedezhetünk fel. Ezért fontos az emberi tőkébe történő beruházás, a szociális gazdaság növekedés, szociális területen bekövetkezett pozitív változások is erősítik a gazdasági növekedést. Az a véleményem, hogy különösen nagy figyelmet kell szentelnünk a fiataloknak, és meg kell határozni azt, hogy a programokon belül mekkora legyen a minimális tagállami társfinanszírozás. Elnök, köszönöm szépen. Teljesen biztos asszony, öné a szó parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, ez a vita továbbra is rávilágított arra, hogy mennyire fontos az ESA plusz. Az önök jelentése jól megalapozza majd az intézmény közi tárgyalásokat. Még mindig a bizottság most is nyitott a vitára, és tisztességes brókerként fog közreműködni. Meg vagyok győződve arról is, nagyon bizakodó vagyok, hogy a román elnökség a tanács nevében szintén mindent megtesz majd annak érdekében, hogy még 2019-ben elfogadásra kerüljön az új rendelet az új programozási ciklus előtt. Tisztelt Parlament, az emberekbe történő beruházás az Európai Szociális Alap eh, keretében a legjobb példa arra, hogy hogyan akarjuk a társadalmi egyenlőséget erősíteni, a szociális téren előrelépni, eh, minél nagyobb védelmet eh, biztosítani az emberek férfiak, nők, EU-ban születettek és az EU-n kívül születettek számára egyaránt korai gyermekkortól kezdve. Az ESA Plus eh, egy olyan eszköz, ami közvetlenül is látható, eh, az emberek számára segít a társadalmi kohéziót eh, erősíteni, és gyorsítja a konvergenciát. Bízom abban, hogy a társ eh, jogalkotók és különösen a parlament mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy az Európai Unió minél jobban meg tudjon eh, felelni majd a következő költségvetési ciklusban az emberek elvárásainak. Köszönöm a kemény munkát, köszönöm azt is, hogy ilyen eh, gyorsan dolgoztak, és mindenkire gratulál, aki részt vett a munkában, természetesen első helyen a raportőrnek. Köszönöm, biztos asszony. Fontani asszony kap szót még utoljára. Una vez más kísér... Köszönöm, elnök úr. Még egyszer köszönetet mondok a egyetértésért a tárgyaló csapat tagjai között, és köszönetet mondok a bizottság javaslatáért is. Azt hiszem, hogy a rövid idő alatt, ami rendelkezésünkre állt, stabil, kiegyensúlyozott szöveget tudtunk kialakítani. Céljaink ugyanis közösek, a szociális dimenziót kívánjuk javítani Európában, és el akarjuk kerülni azt, hogy eltúzott igények ezt az egyetértés felborítsák. A foglalkoztatási szakbizottság jelentése biztos, hogy fontos lesz a polgárok szemére, függetlenül attól, hogy hol is laknak. Javítjuk a terület és szociális kohéziót, a szociális pillért, illetve a 174-es LMS cikket tiszteletben tartja majd az alap, és a különböző területi jellemzőket is figyelembe veszi majd, amelyek a tagállamok között, tagállamokon belül léteznek, ugye az elnéptelenedés problémájára mutatnék rá, világos üzenetet küldünk ezzel az anyaggal a polgároknak, ők ugyanis az Európai Unió eh, koncepciójának középpontjában állnak, az életminőségeket javítani óhajtjuk, és a tanácshoz is fordulunk, ez a második üzenet, és kijelentjük, hogy a parlament elvégezte feladatát, ha elfogadjuk a jelentést, akkor mi készen állunk a tárgyalások megkezdésére jelentéstevőként, tudván azt, hogy nehéz lesz, remélem, hogy a román elnökség kialakítja majd a mandátumot, és megindítja a tárgyalásokat, és ahogy a kollégák nagy többsége, én is azt remélem, hogy ezen ciklus alatt le tudjuk zárni ezt a munkát. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy már gratulálhatunk önnek a vita légköréért. Holnap kerül sor a szavazásra. Most pedig nézzük a mai utolsó napi rendi pontunkat. Még egy fél óránk van, hogy megtárgyaljuk ezt a témát. Pascal Arimon jelentéséről van szó, az Európai Területi Együttműködési Célkitűzésre vonatkozó egyedi rendelkezések címmel de szeretném önöket arra kérni, hogy fogadják el, hogy a kecsdi eljárásban csupán azoknak tudok szót adni, akik még nem kértek szót, számítok a megértésükre késő van mert ugyanis eljelentésre fél órát szentünk, szeretném 23 óra 23 körül befejezni a munkát. Először tehát megadom a szót a jelentéstevőnek, Pascal Arimonnak. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztosasszony, kolléganő kollégák. Nagy feszültséggel követtem figyelemmel a Brexit szavazást, és nagy többséggel utasították el a megalapodást, a Brexit pedig azt jelenti, hogy nincsen határokon átnyúló együttműködés. Az Interreg pont az ellentéte. És kelet Belgiumból vannak tapasztalataim az Interreg programmal hiszen 1990-ben alapították az Interreg programot, és ez a program pedig hozzájárult ahhoz, hogy számos határmenti térség közös térségé vált. A határ akadályokat le kell építeni, és főleg az emberek fejében. Éppen ezért ez a jelentés szimbolikusan is fontos. A jelentésem mindenképpen legalábbis 946 módosítót vonzott, számos kompromisszumot sikerült kidolgoznunk, a szakbizottságban pedig az összes párt elfogadta egyhangulag a jelentést. Nagyon fontos az, hogy a határ menti térségek ne legyenek zsákutca, hanem legyenek igenis az élő Európa szimbólumai. Parlamentként tehát eh, lényeges jelzést küldünk és 8,4 milliárddal szeretnénk a következő ciklusban támogatni a határmenti régiókat. Később realizálódik majd ez a költségvetés véglegesítésével, de 11,1 milliárdot irányoztunk elő. Nagyon fontos és aktuális a határokon átnyúló együttműködés. És nagyon fontos az, hogy ne kurtítsák meg a forrásokat. A határokon átnyúló együttműködés egész Európa számára létfontosságú, főleg olyan időkben, amikor a belső határokat megpróbálják visszaállítani. Nagyon sok határ ingázó veszi észre, hogy igenis vannak még határok. És a határokon látszik először, hogy Európában mi működik és mi nem. Nagyon sok kísérleti projektünk is van megpróbálunk konkrét problémákra megoldást találni a határmenti térségek esetében. Európának igazából erre van szüksége, hogy megoldásokat találjunk. A jogalkotási javaslat gyakorlati határmenti projekteken alapul. Nagyon fontos volt, hogy több pénz legyen, nagyon fontos volt számunkra, hogy a projekt fenntartói amelyek jól végezték a dolgukat, maradjanak. Miért változtatunk meg valamit, ami jól működik? Ne tegyük ezt. Nagyon fontos volt számunkra az is, hogy az úgynevezett mikroprojektek, ez a people-to-people projektek a program szerves alkotó részei maradjanak. Örülök, hogy nagyon gyakorlatias szöveget sikerült összeállítanunk, semmi nincs benne, a nagyon gyakran említett brüsszeli elefántcsontoronyból, nagyon emberközeli, régióközeli, hiszen együttműködtünk az érintettekkel, együttműködtünk a szociális, gazdasági szereplőkkel. Nagyon sok papírmunka van, és a papírmunka mindig akadály. Ezt a papírmunkát csökkentenünk kell. Ezt, ezt most meg kell tennünk. És a bizottság javaslatai ebben a tekintetben is megfelelő irányba mutattak a kritériumokat is úgy szabtuk meg, hogy a jövőbe mutassanak. Olyan kritériumokat fogalmaztunk meg, amelyek segítik a klímaváltozás elleni fellépést, segítik a KKV-ket. Az Interreg program legyen egy szimbólum. Tehát, hogyha például hogyha Európáról akar egy reklámszék filmet forgatnia, akkor nagyon sok embert kellene meghívnia. Arimont képviselő úr, köszönöm. Elnézést, de letelt az ideje. Most a DEVE szakbizottság részéről Teoharusz úr kap szót. De nem látom, éppen ezért Teisen asszonyhoz fordulok, hogy a bizottság nevében szóljon hozzá. Thank you once more, Ms. Még egyszer köszönöm a szót, elnök úr. Az Európai Bizottság nevében szeretném eh, Arimó előadónak és az árnyék előadóknak megköszönni a kitűnő minőségű jelentést, és hogy eh, támogatják az interreget, az, az európai területi együttműködést. A Regionális Fejlesztési Bizottságnak is köszönöm a gyors munkát. Ennél szoros volt a határidő, rendkívül fontos volt, hogy elkészüljön a munka, még mielőtt a következő programozási időszak elkezdődik. A bizottság bízik abban, hogy a tanács megőrzi a lendületet, és lehetővé teszi, hogy minél előbb elkezdődhessenek a tárgyalások. Ez annál is fontosabb, mivel az európai területi együttműködés az európai projekt lényegét testesíti meg. Együtt, eh, határokon túlnyúlóan eh, adjunk választ a közös kihívásokra. Hadd mutassak rá a javaslatunk néhány új elemére új lesz az architektúra, el akarjuk kerülni az átfedéseket, a fragmentálódást, így akarjuk eh, növelni a programok területi hangsúlyait különböző funkciókat egyesítünk, ugyanakkor a, például a tengerészeti ágazatot is benne hagyjuk a lehetséges együttműködési formák között. A jövőnévi programok stratégiai dimenzióját erősítjük azáltal, hogy jobban hozzá kapcsoljuk ezeket már jelenleg meglévő stratégiai keretekhez és politikai kezdeményezésekhez. És végül radikálisan egyszerűsít egyszerűsítjük az eljárásokat, csökkennek az adminisztratív és az ellenőrzési feladatok, és sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak az eredmények, a valós hatások. Az egyszerűsítési igényt felismerte a bizottság, együtt működve végre tudjuk hajtani az egyszerűsítése intézkedéseket. Végül az interreg programok határon átnyúló együttműködés korábbinál jobban koncentrál majd az intézmény közi együttműködésre, határokkal kapcsolatos kérdésekre és a közérdek közös kiszolgálására. Mainstreaming, egyszerűsítés, ezek a kulcsszavak, így tudjuk erősíteni az európai területi együttműködést magasabb szintre emelve ezt. Köszönöm, biztos asszony. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében Kón képviselő. Köszönöm. Egy olyan régióban érek, itt a belga, német, francia határon, ahol mintegy három millióan laknak, az interreglének éppen ez a lényege, átnyúló határokon, határon átnyúló munkaerőpiac, egyetemek, sok program összehozza az embereket, és egyszerűen élvezik az együttműködést. Ez Európa lényeg, ezt akarjuk. Az Európai Parlament több programot kért ezekre a programokra, mert nem csak a bevált programokat szeretnénk folytatni, hanem szerintünk Tovább kell, ki kell építeni ezt a programot, hogy növekedhessen. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára különösen fontos, hogy csökkenjen az adminisztráció, mert hogyha az adminisztrációra több időt kell fordítani, mint magára a programokra, akkor ez már nem fog olyan sok örömet okozni az embereknek, mi pedig lelkesíteni akarjuk az embereket, legyen örömük Európában, ezért akarjuk fejleszteni tovább ezeket a programokat. Köszönöm szépen. Most a Kulturális Bizottság nevében Marlene Mitzi képviselők asszony kap szót. Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony. A pénzügyi eszközök nagyon lényeges szerepet játszanak a kultúra életében, a határokon átnyúló kultúra életében, és így egész Európa életében. Nagyon fontos az, hogy a polgárok egyenlő esélye rendelkezenek, attól függetlenül, hogy honnan jönnek. A kultúra és az oktatás nagyon fontos. Hogyha a határokat meg akarjuk szüntetni, akkor több forrásra van szükségünk. A jelentéstevő nagyon jó munkát végzett, de az oktatásra több figyelmet kell fordítanunk. Hiszen eh, ez szorgalmazza a versenyképességet az összes európai régióban. Meg kell fogalmaznunk egy üzenetet. Mindenki egyenlő, attól függetlenül, hogy honnan jön. Ne legyenek határok se a nyelvek, se a kultúrák tekintetében lehetőségeink legyenek. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt nevében Van Roy kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Arimon előadó teljesen biztos asszony. Úgy gondolom, hogy és ma is ezt kiemeltük. A határon átnyúló együttműködés ez nem valami múltbeli dolog, hanem jelenlegi Írországban jártunk nemrégen egy delegációval, és láttuk, hogy egy ilyen ritkán lakott területen az iskolák, az új technológiák, az egyetemek együttműködés milyen fontos. És ehhez ugye a határmenti területek együttműködése különösen fontos. De vannak más területek is, amelyek eh, eddig nem számítottak prioritásnak, például Skócia. Az Interreg program segítségével eh, az olyan oktatási struktúrákat lehetett kialakítani,